tisztelettel köszöntöm önöket magyarul fogom vezetni az ülést. a napirendi pont értelmében a következő pont közös vita európai globalizációs alkalmazkodási alap és a vállalatok áttelepülése az eu ban. reimer böge jelentése az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele belgium textilágazat rország dell és szóbeli kérdés a bizottsághoz a vállalatok áttelepülése az eu ban és az eu pénzügyi eszközeinek szerepe. kérem engedjék meg hogy elsőnek az előadót reimer bögét kérjem fel előadásának megtartására négy percben. kedves kollégák! ma a költségvetési bizottság elnökeként az európai globalizációs alkalmazkodási alapról fogok szólni két esetre tekintettel. Az első